Az ülést megnyitjuk. Mindenki megkapta. A jegyzőkönyvbe szeretném megkérdezni, hogy van-e megjegyzés a jegyzőkönyvekhez. Igen? Köszönöm, elnök úr. Én a hatos ponthoz szólnék hozzá, tehát a jegyzőkönyv hatos pontjához. Itt feltételekről van szó, hogy hogyan ratifikáltuk a jelentéseket. Az ukrán megállapodásra, az Ukrajnával kötött megállapodásra gondolok. A jegyzőkönyvben az van, hogy legalábbis részben valami hallatlan dolog történt, Tehát az, hogy egy külföldi politikus lépett színre, és hogy egy külföldi politikus befolyásolta a mi közgyűlésünket, ennek pedig kihatása volt a parlament szavazására. Éppen ezért szeretném megkérni, hogy erről szavaztasson. Tehát egész egyszerűen tudni akarom, hogy hogy van ez így hogy osztják-e a kolléganők és kollégák ezt a véleményt, vagy nem. Vagy pedig elutasítják a jegyzőkönyv ilyen formán megfogalmazott szövegét. Onorevole, teniamo, on va tenere conto de, de vos Természetesen megszíveljük a megjegyzését. Köszönöm szépen! Parancsoljon. Monsieur le Président, pour compléter ce qu'a dit... Elnök úr, kiegészítve azt, amit Gon és kollégám az imént mondott, egy külföldi erő nagy hatása volt érzékelhető az Európai Parlament cselekvésein, külföldi befolyás befolyásolta, ilyeket befolyásolni egyes parlamenti képviselők szavazását az Ukrajnával való megállapodás társadalmi szerződés tárgyában. Ennek fényében kérem, hogy vizsgáljuk felül e szavazást, és bocsássuk szavazásra ezt a témát, megvizsgálandó az, hogy volt-e ilyen külföldi befolyás. Elnök, nem volt külföldi intervenció ebben a dologban. Meghallgattam nagyon körültekintően azt, amit mondott. Kérem, hogy ön is hallgassa meg, amit én mondandó vagyok. Senki sem kötelezett egyetlen képviselőt sem semmilyen módon a szavazás megváltoztására. A képviselők jelentős többsége mellette volt, egy kisebbség ellene, ez a végeredmény. Így működik a demokrácia. Minden képviselő szavazon választ, saját ítélete szerint szavazott, meghallgatva érveket, ellenérveket, más erő, más hatalom nem, nem is befolyásol az európai parlamenti képviselők szabadságára. mondjam, parancsoljon! Dziękuję, panie przewodniczący. E, zanim... E, Köszönöm szépen. Mielőtt e, ez a döntés megszületett volna a szavazáson, a plenáris szavazáson a társulási megállapodással kapcsolatos ügyet az afetülés is tárgyalta, és ott az a döntés született, hogy támogatjuk az említett megállapodást, méghozzá ez nagy többséggel született meg, ez a döntés, és nem volt videokonferencia vagy TV közvetítés, tehát ez egy szuverén döntés volt. Most, amit az előttem szóló képvites, képviselő asszony mondott, ahhoz szeretném kiegészíteni azzal, hogy kész tényeket teremtettek, nem került sor szavazásra a közvetítéssel kapcsolatban, és ez azt jelenti, hogy beavatkozás történt az ukrán parlament részéről, amikor a mi parlamentünk ülésezett. Erről már korábban kellett volna tárgyalnunk, és megszerezni a szükséges hozzájárulást. Eh, Monsieur le député, je pense... Igen, tisztelt képviselő. Nem hiszem, hogy bármi történt volna, ami az eljárási szabályzatot sértené. Ami történt, az egy döntéshozatal volt annak érdekében, hogy erősítsük a parlamentek közötti kapcsolatot, ezt kívánjuk elmélyíteni, és ez az élő közvetítés az ukrán parlament esetében bármiféle befolyást gyakorolt volna, vagy valakinek a szabadságát gátolta volna. Köszönöm, elnök úr. Őszintén, mint az AFET tagja, kollégám éppen az afet beszélt, nos annak tagjaként kell mondjam, hogy nagyon gyorsan hívták össze az ülést, és tegnap a beszédemben is mondottam, hogy ha az Intal szakbizottságnak is lett volna ideje megfelelő gazdasági érvekkel előállni a, a megállapodás gazdasági kihatásait illetően, az jó lett volna. Szerintem tehát az INTA szakbizottság szintjén nem került kibontásra a téma, ezért meg kell kérdőjelezem, hogy valóban demokratikus intézmény módjára működött-e az Európai Parlament. De persze önök úgy csinálják a dolgokat, ahogy, ahogy akarják, úgy is, független attól, amit mondok én, nem? Thank you uh, very much. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nehéz megváltoztatni a döntésünket, értem, más álláspontom van, de nem lehetséges az Európai Parlament döntését megváltoztatni. Hello. Akkor most uh, tarthatunk egy szavazást, és pedig a jegyzőkönyvről. Tehát akkor mi a javaslata? Tehát lehet szavazni. Monsieur le Président, à votre disc... Elnök úr, például készfeltartással is szavazhatunk, szavazhatunk név szerint is, de most én szeretném megkérdezni, hogy mit szeretne megváltoztatni a jegyzőkönyvben. Én a következőt szeretném. Szavazzunk, és pedig a jegyzőkönyvről, hogy elfogadjuk-e így a jegyzőkönyvet, vagy nem fogadjuk-e el. Különben precedens születik, amely nagyon aggasztó lehet. Az eredménye pedig az lehetne, hogy a lehetséges jövőbeli partnereinkkel mindig videó kapcsolat van, ez pedig a pszichológiai beállítottságunkat zavarja. Ki van ellene? Ki van a javaslat ellen? Golnis úr javaslata ellen. Ben, allora metto ai voti chi... Jó, akkor szavazunk. Tehát ki van a mellett, hogy elfogadjuk a jegyzőkönyvet? Uh, please, you have the floor. Igen. Öné a szó. Köszönöm. Uram, rendkívül fontos pillanat ez általában, amikor elfogadunk nemzetközi vagy többoldalú megállapodásokat, a jegyzőkönyv rendkívül fontos bizonyíték. És miközben egy teljesen üres teremben szavazunk, szavaznánk erről, ez lehet, hogy ez egy érv lehetne a megalapodás későbbi megsemmisítésében. Rendkívül súlyos dolog ez. Szemben képviselőtársaim hangjával, mondandójával szerintem ez az eljárás az egész jogalkotási folyamatunkat aláshatja. Igen, igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Tegnap szavaztunk, ez tény, és ez ennek a parlamentnek a szabad akaratának a kifejezése. Én az egyezmény aláírása ellen szavaztam, de senki nem kényszerített. És azok a képviselők, akik mellette vagy ellene szavaztak, semmilyen kényszert nem éreztek, senki nem kényszerítette őket. Tehát ez az eredmény visszafordíthatatlan. A jegyzőkönyvről történő szavazás pedig eh, egy eh, közigazgatási aktus. Tehát egy eljárási aktus. És csak is akkor élhetünk ezzel a lehetőséggel, amennyiben eh, nem pontos a jegyzőkönyv, amennyiben valami megváltozott benne. De volt egy szavazás, teljesen egyértelmű volt ennek az eredménye, és igazából nincs más lehetőség, mint elfogadni a jegyzőkönyvet. Igen, igen, teljesen nyilvánvaló, hogy nem a szavazásról szavazunk, nem a szövegről van szó, nem a szövegek tartalmáról van szó. Lehet, hogy egy-két szempontot még hozzáfűzhetnénk a szöveghez, Azonban ez a szavazás végeredményét nem befolyásolja. A szavazás tegnap lezajlott, a szöveget megszavaztuk. Itt nem arról van szó, hogy különféle tartalmakat kérdőjelezünk meg. Esetleg kiegészíthetjük a jegyzőkönyvet, azonban ennek semmi hatása nincs a szavazásra. Legitim szavazás volt. És a parlament legitim joga. Az, hogy így szavazzon, senki nem gyakorolt nyomást a parlamentre egyetlen egy képviselő sem érzi, hogy befolyásolták volna. Mindenki a saját lelkiismerete szerint járt el. Ebben a tekintetben szerintem nincs is ellentmondás. Tehát azért más dolgokról is szeretnénk ma beszélni, éppen ezért ezt a pontot most elhalasztom. A több intézménnyel is szeretnénk még beszélni, és most tényleg szeretnék áttérni a következő napi rendi pontra. A következő napirendi pontunk pedig a... Igen, igen, már mondtam, már mondtam, már megmondtam, amit mondani akartam, és tovább, tovább utaljuk az ügyet. Folytatjuk. Elég, folytatjuk. A szavazás eredménye egyértelmű volt. A szavazás eredménye egyértelmű volt. Folytatunk el a munkánkat. Tehát a tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek. Az Európai Unió válasza az ebola járványra. A tanács nevében Benito Della Védova. Úri a szó. Dente. Presidente, onorevoli deputati, signora commissario. Igen, tisztelt elnök úr, képviselők!